Az elnök. Thank you very much. Stop. Köszönöm szépen, kis késésben vagyunk, de azért kezdjük el a munkát. Néhány kedves kolléga még, kollégának még nem sikerült ide érnie. Úgy tűnik, hogy a Strasburgi villamosok ma nem hírnevükhöz megfelelően működnek. azt asszony kérdésével kezdenénk. Füle úrhoz intézte ezt a kérdést. Ah, sorry, Vivian. Elnézést, Vivian. Füle úr, kérem, hogy a Andrikéni asszony tollából származó 20-as kérdést válaszolja meg. Amint felkészült, át is adom a szót. Uh, Köszönöm, elnök úr. Elnézést a kis intermedzóért. Köszönöm, hogy ilyen rugalmasak és jó indulatok voltak hozzám. Egy rendkívül aktuális és fontos kérdésről van szó. Laima Lucy Andrikény asszonytól származik ez a kérdést. Válaszul elmondhatom, hogy a bizottság pontosan tudja, hogy a demokratikus alapelveket megsértették Fehér Oroszországban, illetve a demokratikus folyamatokat is. Számos civil szervezet számolt be erről, a helyhatósági választások alkalmával Fehér Oroszországban. Az Európai Uniós misszió vezetők Minskben is különböző eltérésekhez, eltérésekről számoltak be, a szavazatszámlálásban például. Úgy tűnik, hogy a fehér orosz választási törvényt is megsértették. Az EBS e véleménye a demokratikus, illetve ennek az emberi jogi és demokratikus folyamatokkal foglalkozó hivatala 2010 június 1-én született, arról számolt be, hogy bizonyos hiányosságok és hibák vehetők észre, illetve hiányosságok a választási törvényben. A jelentés értelmében azonban a módosítások nem igazítják ki ezen hibákat, a választási, a választási ö, törvények nem felelnek meg a demokratikus elveknek. Terveim szerint júliusban ellátogatok Minskbe. A fehér orosz hatóságoknak el fogom mondani ez alkalommal, hogy számos területen még sokat teendőjük a demokratizálódáshoz vezető utat úton csak így, jár, csak így haladhatnak előre a fehér oroszok, hogyha Európához akarnak közeledni, akkor nagyon fontos a jogszabályokat is megváltoztatni, módosítani a választási törvényben. Hogyha Minsk együtt kíván, nagyon fontos lenne, hogy Minsk működjön az EBSZ e megfelelő irodájával a következő választások előtt. A bizottság a demokratikus folyamatok egyéb folyamata is vizsgálták a gyűlés, gyülekezési szabadságot, a sajtó jogait, a civil szervezetek és általában a civil társadalom természetét. Ezzel kapcsolatban előrelépésről nem számolhatunk be. Köszönöm szépen. Köszönöm biztos úr, és most Adekénia asszony utókérdést feltelt, aki van. Köszönöm szépen, elnök úr. Élnék a lehetőséggel. Biztos úr, köszönöm a válaszát. Van pótkérdésem. Láttuk a, a világ reagálását arra, ami történt Fehér Oroszországban. Júniusban az Egyesült Államok kormányzata tovább folytatta a Fehér sújtó pénzügyi szankciókat, Lukasenka elnök és a kormányzat tagjai a, az alanyai ennek a szankciónak. A mostani helyhatósági választások nem demokratikus lefolytatásával kapcsolatban szeretném hallani az önértékelését, és azt, hogy az Európai Unió tesz-e valamilyen lépéseket reagálva a jogsértésekre Fehér Oroszországban. Mi az Európai Unió ezzel kapcsolatos álláspontja? Elnök, köszönöm, biztos úr, kíván válaszolni? Köszönöm szépen. Az az elmúlt időszakban megpróbáltuk az elkötelezettség politikáját, illetve az elszigetelés politikáját működtetni. Egyik lehetőség sem váltotta be hozzáfűzött reményeket, nem működött tökéletesen, nem értük el, amit el szeretünk volna érni a Fehér, Orosz, Fehér Oroszországgal kapcsolatban. Most azt próbáljuk meg elérni, hogy egy alapvető elkötelezettséget valósítsunk meg. A bizottság jelenleg egy ezzel kapcsolatos tervet dolgoz ki, ez egyfajta keretet jelent, amiben jó és rossz eshetőségekre is vannak kitételek, tehát az EU és fehér orosz kapcsolatokat föl térképezi. A lényeg az lenne, hogy ha Fehér Oroszország, ahogy Fehér Oroszország demokratizálódik, az EU egyre jobban elkötelezi magát Fehér Oroszország iránt. Az Európai Tanács és a parlament véleményét természetesen ezzel kapcsolatban majd kikérjük. Úgy vélem, ez a legjobb reakció az emberi jogi sértésekre Fehér Oroszországban. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm. Zemka úr is utókérdéssel szeretné élni. E, jeżeli, panie komisarzu, można, chciałem... Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a biztos úrnak a válaszért, de itt igazából két dologról beszélünk. Először is. Tudom, hogy hamarosan ellátogat Fehér Oroszországba. A kérdés második része a kisebbségekre vonatkozott. Miért? Mert tény, hogy vannak olyan fehér orosz állampolgárok, akik különböző etnikai kisebbségekhez tartoznak. És ugyanakkor azonban ők fehér Oroszország állampolgárai, pedig például lengyel nemzetiségűek. Tehát a kérdés az, hogy milyen ösztöndíjak érhetők el a fiatal fehér oroszok számára, az etnikai kisebbségek számára. Köszönöm. Biztos úr. Köszönöm ezt a kiegészítő kérdést. A programnak egyik része azon a személyekre koncentrál, az emberek közötti kapcsolatokra, koncentrál a fiatalok közötti kapcsolatra, diák cserékre. Másik oldala és ez megint csak nagyon fontos része a napi rendünknek, és a Minszki tárgyalásoknak, nem csak az általános kérdések, az emberjog sértések elleni fellépés, hanem a konkrét kérdések is, a kisebbségvédelem tárgyában például. Nagy figyelmet szentelek magam is ennek a kérdéskörnek. Találkoztam Angelika Boris asszonynal és más fehér orosz ellenzéki személyekkel, és nem csak a lengyel kisebbség helyzetét igyekeztük feltárni ezen tárgyalások alatt, hanem annak módját is, hogyan tudná támogatni a helyzetüket az Európai Bizottság. Nem elszigetelt ügy ez, nem tekintem elszigetelt ügynek, és nem is két oldalú kapcsolatokhoz tartozó kérdés az, hogy ések ábrázolni kívánják, hanem igenis súlyos kérdés. A fehérről az hatóságok és a lengyel kisebbségek közötti kapcsolat mindenképpen részt vesz a jövőbeli tárgyalásomnak is. Elnök, köszönöm. 18 számú kérdés. Rén úrnak és 19 számú Reding asszonynak címezve, majd a 20 egyes Potocsnik úrnak címezve. Potocsnik úr és Barni úr valószínűleg ugyanazon a villamoson ülnek, mert még nem értek ide. Várni úr viszont már a villamoson ül legalább. Tehát a 18-as kérdés Rén úrnak címezve, ha készen áll fogadására, Kraca asszony teszi fel. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők! Köszönetet szeretnénk mondani Kraca asszonynak, nagyon időszerű ez a kérdés, gyakorlatilag a kérdései. Az Európai Unió és az euró image és hitelessége foglalkoztat minket, európaiakat, ebben a kritikus történelmi időszakban, a nehéz időkben. Nem utolsó sorban azért, mert ez nem csak egy monetáris eszköz, hanem az egyik, hanem a legfontosabb politikai projektje az EU-nak. Így aztán az EU hitelessége és sorsa nagy következményekkel jár az Európai Unió jövőjére nézve is. Négy oldalban előkészítette a szolgálat számomra a válaszomat, és nagy a csábítás, hogy felolvassam, de körülbelül 12 percig tartana. Így aztán, mivel a weboldalamra is feltehetem, annyit mindenképpen szeretnék mondani, hogy ez nem csak egy kampány téma, nem akkor is, ha tudjuk, hogy ez mennyire fontos, hanem egy komoly politikai téma, és konkrét lépéseket kell tennünk a támadások kivédésére, amelyek a közelmúltban az eurót érték. El szeretném mondani, hogy rendszeres, minőségi felülvizsgálatokat tartunk, euróbarométer vizsgálatokat, amelyeket minden tagállamban lefolytatunk, és minden lehetőséget felhasználunk arra, hogy tájékoztassuk a következtetésekről a nagy közönséget az eurót és a gazdasági és monetáris uniót illetően. A nagy közönség aggodalmaira vála, választ adunk, például a weboldalon is, közleményekben, brossúrákban, szórólapokon, gazdasági és politikai döntéshozó szervezetekben, munkáltatói szervezetekben, szakszervezetekben, nagyon sok fronton működünk együtt, minden egyes tagállamban, hogy az eurót illetően az üzenetet átadjuk. Ami a politikákat illeti. Ugyanez a lényege a kérdésnek, és ez Kraca asszony kérdésének második részére vonatkozik, miszerint milyen intézkedéseket terveznek, a közös valuta hitelességének javítására. Először is úgy döntöttünk, hogy az úgynevezett európai pénzügyi mechanizmusból 500 millió eurónyit használunk fel, illetve a görög megmentő csomag segítségével is gyakorlatilag a bozót tüzet sikerült így megfékeznünk, mielőtt ez átterjedhetett volna Európa egészére. Ez a célunk, hogy az euró stabilitását megőrizzük Európában. Másodszorban a tagállamaink nagyon nagy erőfeszítést tesznek a pénzügyi konzolitációra illetve a strukturális reformok is folynak annak érdekében, hogy visszaállítsuk az, Európa, az euróba vetett bizalmat az Európai Unióban. Nagyon átgondolt ez a terv. Koordináljuk az egyes tagállamok tevékenységeit annak érdekében, hogy fel tudják gyorsítani a pénzügyi konszolidációt az olyan országok, mint például Görögország, Spanyolország vagy Portugália. Azok az országok, ahol még van játéktere az országnak, nem kezdik el a pénzügyi konszolidációt jövő évig azért, hogy a gazdasági fellendülést ne akadályozzák. 15 túlzott pénzügyi hiánya kapcsolatos eljárást kezdeményeztünk a tagállamokkal szemben, és tőlük követeljük meg a pénzügyi konszolidációt a jogszabályoknak megfelelően. Végül, elnök, az, elnök úr, a gazdasági kormányzás, a gazdasági kormányzás megerősítése mindenképpen szükséges ahhoz, hogy az euró hitel képes maradjon Remélem számíthatok a támogatásukra, amikor a 2020-as stratégiáról szavaznak, illetve a gazdasági kormányzásról. Erre szükség van, hogy meggyőzzük a tanácsot, a tagállamokat, hogy a lendületet megőrizzük, hogy szigorúbb költségvetés és gazdasági koordinációs felülvizsgálati rendszereket valósítsunk meg jövő év kezdetéig. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Kráca asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, nagyon szépen köszönöm a válaszát, és köszönöm ezt a lehetőséget is, hogy köszönetet mondhassunk az euró támogatásáért és az euróvezet megmentéséért. A kérdésemnek a szellemisége a kommunikációra vonatkozott főleg, hiszen Európában az állampolgárok most nem értik, hogy mi folyik, és fennáll annak a veszélye, hogy az euró támogatása olyan sokba fog kerülni, hogy nem éri meg, és nem lesz jövője az eurónak. És ezért az állampolgárok fenyegetetnek érzik magukat, nem érzik, hogy lenne meg megoldás, és ez a tagállamok felelőssége, illetve az európai intézmények felelőssége, hogy támogassák ezt a projektet, amit eurónak hívnak, és olyan támogatási intézkedéseket hozzanak, amely nem csak nemzeti szinten érvényesül. Köszönöm. Köszönöm. Biztos úr. Thank you. Köszönöm. Egyetértek az érvelésével, és való igaz, hogy alapvető fontosságú az, hogy az eurót egyrészt kulcsfontosságú szakpolitikai eszközként is értékeljük a gazdaságpolitika alakításában, a fenntartható európai gazdasági növekedés érdekében, és egyúttal lássuk azt is, hogy az euró nem csak egyfajta szimbólum, hanem az európaiak egyfajta befektetése, beruházása a közös európai ház építésében. Ebben a szellemben szerveztünk egy sor olyan kommunikációs tevékenységet, amely ezekre az oldalakra világít rá. 2010 elején is több ilyet ö, indítottunk útjára. Volt egy információs kampányunk az euró fő ö, ö, előnyeiről, Németországban, Franciaországban, Olaszországban, Portugáliában, Hollandiában, Spanyolországban, Ausztriában, Finnországban, Máltában és Belgiumban, tehát a fő euróországokban. Aztán megszerveztük a Brüsszeli Gazdasági Fórumot két héttel ezelőtt, melyet a gazdasági és pénzügyi kérdésekre szántunk. Több mint ezer résztvevőt regisztráltunk, és a, a sajtó is nagy teredelmen számolt be erről a rendezvényről. Ezzel sikerült azt hiszem jól elérnünk a, a véleményvezéreket, és sikerült olyan ö, katalizátor hatást élnünk, amely a közmelény formálásában segíthet bennünket. És folytathatnám a listát. Milyen tevékenységet, kommunikációs kampányokat folytatunk. És az a jó eredmény, hogyha a jó szakpolitikákat megfelelő kampányokkal tudjuk ötvözni, tehát az eredményeket elérjük, és erről tudnak is az állampolgárok. Az ifjúsági képzés. 12 éves, 20 éves korig terjedő ifjúsági képzés is nagyon fontos. Tehát ismerik le a terméket ahhoz, hogy használni tudjuk ezeket. Tehát kellenek jó szakpolitikák, és kell jó marketing kampány, hogy a, úgymond a fogyasztók szívét megnyerjük. Thank you. We got... Köszönöm szépen. Két kiegészítő kérdésünk lenne. De hadd mondjam el azt, hogy igen érdekesnek tartottam azt a megjegyzését, hogy egy 12 oldalas magyarázatot hoztak létre a bizottság szolgálatai, és ezt a weboldalára rakták, az ön weboldalára helyezték. Lehet, hogy ezzel kapcsolatban egy új fe- dolog is fölmerül, ugye az itt kérdések órája van, és fontos kérdéseket mindenképpen részletesen és lényegre menően kell megtárgyalni. A kérdések órája azonban nem teszi ezt lehetővé, így csak rövid velős válaszokat lehet adni. Talán elképzelhető, hogy valamiféle módozatot találjunk arra, hogy azon részletesebb válaszát valahogyan mégiscsak a hivatalos labban megjelentethessük. Huntis úr következik, ő adja az első pótkérdést. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, nagy figyelemmel követtem a válaszát. Úgy gondolom, hogy nem tudom, hogy a 12 oldalas probléma választ adhat-e a kolléganő kérdésére, miszerint tervezik-e, hogy az eurózónába új országok lépjenek be? Tudják, hogy az új tag Észtország. Mit figyelhetünk meg? Hogy belépnek ezek az országok az eurózónába, komoly, szigorú pénzügyi törvényeket fogadnak el, és ma Észtország nagyon drasztikusan csökkentette a közszolgálatban dolgozók fizetését 20%-kal, és nőtt a munkanélküliség. Úgyhogy azt kérdezném, ez a kép, amit az eurózónáról fest, megbízható? Ez a, azt mutatja -e, hogy az eurózóna túlélheti-e a jelenlegi helyzetet? Tessék, biztos úr. Köszönöm szépen. Megköszönöm a tisztelt képviselőnek ezt a pótkérdést. Észtországnak azért kellett költségvetési fegyelmet tanúsítania, mert Észtország gazdasága nagyon komoly pénzügyi válságon ment keresztül, csak úgy, mint a többi eurós, Európai Uniós ország, és nem elsősorban az euró miatt. Először megállt a gazdasági növekedés, aztán ez csökkenésbe fordult. Észtország állam háztartása nem volt fenntartható. Észtország ad, államadósága rendkívül alacsony, 7,2 az európai átlag 75 százalék. De a folyamatok előre vázolása, illetve a görbe nagyon aggasztó volt. Azt próbáltuk elérni, hogy az állam háztartást, háztartását rendezze, Észtország ezért volt szükség pénzügyi fellépés, költségvetési fellépésre. És azt gondolom, hogy elég sikeres volt ebbéli próbálkozásunk. Köszönöm. Elnök. Paleszkis úr következik. Kedves kollégák, Függetlenül attól, hogy a szerző teszi fel a pótkérdés, vagy bárki más, csak 30 másodperce van. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr! Az eurozónában a leggyengébb láncem Görögország. Két hónapba tellett, hogy Görögország, a görögországi esetre egyfajta csomagot hozzunk létre. Ezért legfőképpen Németország okolható. Több millió euróba került ez, és természetesen az eurónak magának sem tett jót mindez. Milyen lépéseket tesznek annak érdekében, hogy ilyen késlekedésekre ne kerüljön sor a jövőben? Elnök, tessék biztos úr. Nem szeretnék senkit vádolni, senkire újra mutogatni. Úgy vélem, hogy a politika és a gazdasági szakpolitika Európában politikai akarat kérdése. De azt is figyelembe kell venni, hogy mik a lehetőségeink. Ezeket a döntéseket csak egy bizonyos ponton lehetett megtenni, csak egy bizonyos ponton lehetett Görögországnak pénzügyi segítséget nyújtani, illetve az európai pénzügyi stabilitási mechanizmus létrehozni. Addig be voltunk határolva. Görögország összesen 20 milliárd eurót fog az EU-tól és az IMF-től kapni, ennek az első, ebből az első kifizetés májusban megtörtént. Görögország az EU-IMF közös programot végrehajtja, ezt megkezdte jó időben halad, jó ütemben, és a egyetértési nyilatkozat vagy ö, egyezmény értelmében. Az európai pénzügyi stabilitási mechanizmus rendelkezésre a közösségi eszközünk 40 milliárd euróig, elnézést, helyesbít a beszélő, 60 milliárd euróig felhasználható, ez egyfajta saját garanciát jelent különböző tevékenységek céljára. Ez tehát eh, elérhető, hogyha ezt kérvényezik, akkor ezt folyosíthatjuk, vagy ebből folyosíthatunk. Addig is egy kormányközi mechanizmus, az európai pénzügyi stabilitási facilitás 740 millió, milliárd eurót jelent ez, ez felhasznál, ebből ennek megveszhetők a felhasználható a hónap végéig, és utána a teljes összeg elérhető lesz. Tehát sürgős esetben ez elérhető ezzel a facilitással, a mechanizmussal mindenképpen fel tudjuk venni a versenyt. Ezzel időt nyerünk, a lényeg pedig az, hogy a fiskális konszolidációt a lehető leggyorsabban megvalósítsuk Európában. Az elmúlt két év, az azelőtti két évtized fiskális konszolidációját semmisé tette. Köszönöm, biztos úr. Következő 19 számú kérdés. Ekközben talán Réding asszony is elfoglalhatja a helyét. Um, a kérdés feltevője McGinnis asszony, ám Kelly úr ugrik be helyette. Mr. Kelly is going to take over the question. Kelly úr teszi tehát fel ezt a kérdést, melynek szerzője McGinnis asszony. Redding biztos asszonya készen van, akkor öné a szó. Well, President... Elnök úr, a szóbeli kérdésre választ adva, melyet meg Guinness asszony terjesztett be, azt mondanám el, hogy bár a, a házi ápolás megszervezése és finanszírozása tagállami hatáskör, a bizottság arra törekszik, hogy a fogyatékkal élőket segítse abban, hogy függetlenül élhessenek, olyan szolgáltatásokat nyújtva a közösségen belül, mely alternatívát kínálhat az intézetben való élettel szemben. Ez év végén az Európai Bizottság elfogad egy európai fogyatékos stratégiát 2010-től 20-ig szakra, és ez meghatározza azt a koherens, koherens keretet, amelyben végrehajtható az ENSZ vonatkozó egyezménye, a fogyatékkal élőkre vonatkozó ENSZ egyezmény. Úgy szeretnénk támogatni a fogyatékkal élőket, hogy ők függetlenül, független életet élhessenek, nem intézményekben, intézetekben, hanem azokon kívül is. Erre vonatkozó rendszerek prioritást élveznek majd. A strukturális alapok felhasználása is ez irányba kell hasson. A strukturális alapok felhasználására vonatkozó prioritások persze tagállami és regionális szinten kerülnek meghatározásra, ám a bizottság arra sarkolja a tagállamokat, hogy irányelveket, jó gyakorlatokat cseréljenek, az alapok olyan módon való felhasználására, hogy a személyes autonómia érvényesüljön, és a fogyatékkal élők független életet folytathassanak. Megemlítem az ESZÁ-t is, az Európai Szociális Alapot is, amely szintén arra szolgál, hogy a fogyatékkal élőket, sújtó korlátokat lebontsuk, és ők a társadalom teljes jogú tagjaként élhessék életüket. Az ESZA tanácsadást, képzést, a különleges ö, igényekhez való kiegészítést, munkahelyteremtést finanszírozhat, egy szociális gazdaság képítését finanszírozhatja, a vállalkozást, a fogyatékkal vállalkozását segítheti, és tájékoztatási kampányokat is finanszírozhat a diszkrimináció elleni harc érdekében. Ezen túl képzést és újraképzést is nyújt, szakemberek számára, annak érdekében, hogy az intézetben való ellátást át lehessen alakítani közösségi alapú ellátásé. Az ERFA is kiegészítheti a társadalmi infrastruktúrák finanszírozását annak érdekében, hogy ezek a célok megvalósuljanak. Ehhez kapcsolódóan a bizottság egy szerszám készletet, egy túlkitet hozott létre a struktúrális alapok felhasználására vonatkozó rámutatásokat, előírva a diszkrimináció ellen a fogyatékkal élők támogatására. Ennek révén az irányító hatóságok a tagállamokban, illetve a projektgazdák felkészülhetnek és végrehajthatnak olyan programokat, amelyeket aztán értékelhetőek is a strukturális alapokból ezen célok érdekében megvalósuló projektek formájában. You have the floor. Elnök, köszönöm, biztos asszony Kelly úré a szó. Köszönöm szépen, biztos úr biztos asszony, megint az hogy nevében megköszönöm az őszinte és részletes válaszát. Egy-két kiegészítő kérdésem lenne. A bizottság tesz-e valamit azok ellen, akik nem megfelelően használták fel a strukturális alapokat ezen a területen, tehát a fogyatékosak szolgáltatásával kapcsolatban illetve hogyan lehet a jövőben az ilyesmit elkerülni a tagállamokban. Köszönöm. If there is misuse. Ha visszaélnek a strukturális alapokkal, általában véve, a bizottság beavatkozhat. De természetesen a fő kötelezettsége ez főleg a tagállamoknak, hogy ők ellenőrizzék ezt, és a saját társadalmi védelmi rendszerüket kiépítsék. Beleértve azokat is, akik hosszú távú felügyeletre, ellátásra szorulnak. A kérdés az, hogy megvétózhatjuk-e egyes tagállamok gyakorlatát, hogyha másképp használják fel a pénzeket. Tudják, hogy a strukturális alapokat a közös felelősség elve alapján használjuk fel, de a tagállamok és a régiók feladata az, hogy a programokat irányítsák és megvalósítsák, és hogy a projekteket kiválasszák. De még hogyha vétóhoz nincs is jogunk, nekünk a bizottságnak, együttműködünk a tagállamokkal, hogy megváltoztathassuk a tagállamokon belül a politikákat. Például a bolgár kormányjal két évvel ezelőtt létrehoztunk egy együttműködést, hogy a kormány ne használja fel a pénzeket tartós lakhelyek építésére, és, elhatárol, és elkötelezte magát, hogy a már meglévő intézmények renoválására használják fel, és ezt a gyakorlatot követik. Elnök, köszönöm szépen. Két kiegészítő kérdés. Kósa úr. Köszönöm szépen a szót

hogy a politikai rendszer megváltozása azt is jelenti, hogy változik a megközelítés, a politikai megközelítés. És néha még a múlt visszaköszön ránk. Természetesen a kormányok feladata az, hogy döntsenek arról, hogy hogyan bánnak az intézményeikkel, hogy renoválni akarják-e őket, vagy más célra akarják felhasználni őket. Én csak annyit tudok elmondani, hogy az intézmények fenntartását illetően fontosnak tartjuk, hogy integráljuk az érintetteket a széles társadalomba, megpróbáljuk érzékenyé tenni a bizottság ügyintézőit, akik az ilyen témákkal foglalkoznak, az egyes tagállamokkal tartják a kapcsolatot, hogy Például április 29-én a régió főigazgatóság tartott egy szemináriumot, amelynek az volt a célja, ön ezt otthonnak nevezni? És, felhasz, és itt ismertettük, hogy a már létező intézményeket hogyan támogatok, vagy szüntettek meg a legrosszabb és legjobb példákat soroltuk fel. Tehát tartjuk a kapcsolatot a közigazgatással a tagállamokban, de a tagállamokban kell megváltoztatniuk a mentalitást. Nagyon jó az interakció, a regió főigazgatóság, illetve a foglalkoztatási főigazgatóság között ebben a kérdésben. Mi hiszünk abban, hogy a szociális alap a az állampolgárok érdekeit kell, hogy szolgálja. Ne csak renoválásra fordítsák, hanem növekedésre és munkahelyteremtésre is. Elnök, köszönöm. Huntis úr, fél percre kiegészítő kérdés. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony, szeretnék feltenni egy nagyon időszerű kérdést. Görögországban, az országomban és más országban is gyakran a kölcsönöket megvonják, és megszűnnek az erőforrások olyan intézmények számára, amelyek fogyatékosokat látnak el. Például van egy olyan intézmény, amely főleg látássérült gyerekekkel foglalkozik, mert bezárták ezt az intézményt, mert nem volt elég erőforrás. Ez az 50 gyerek, aki ott élt. Remélheti, hogy az Európai Unió felkarolja az ügyüket, az alap felkarolja őket? Mit remélhetünk? It is uh, very clear. Köszönöm. A szociálpolitika területén a tagállamok felelőssége, hogy megszervezzék a társadalom biztosítást hazájukban, hogy kialakítsák a különböző szolgálatokat, a hosszú távú bentlakásos intéz, azoknál az intézményeknél is, amelyek bentlakások csak. Mi ebben nem avatkozhatunk közbe, nem kényszeríthetjük arra a tagállamokat, hogy változtassák meg politikájukat. Általános intézkedésekre van lehetőség, tagállamok esetében annyit tehetünk, hogy, hogy a szociális alapból a szakembereket képezzük, tehát jobb ellátást biztosíthatunk ezen keresztül a rászorulóknak, de az nem elképzelhető, hogy a különböző bentlakásos otthonokat mi irányítsuk. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Megköszönöm biztos asszonynak, hogy eljött a mai napon. Örülök annak, hogy bármilyen úr is megérkezett. A következő kérdést Potocsnik úrnak szánták. It's question 21. A 21-es kérdésről van szó, Chris Davis a szerzője, és hogyha Potocsnyik úr készen áll, akkor kérem, hogy válaszoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők, Tisztelt Davis úr! Kérdése arra irányul, hogy a nemzetközi környezetvédelmi csatározásokon vajon mennyire volt sikeres az Európai Unió. A kopenhágai, illetve a dohai csúcsokon és a kihaló félben levő vagy veszélybe került fajok esetében vajon mit értünk el? A Lisszaboni szerződés hatályba lépése új helyzetet teremtett. A jövőre nézve mindenképpen figyelembe kell venni azt, hogy a csúcsok eredményét többféleképpen is lehet értelmezni, mindenképpen azonban egyedi elbírálást kell alkalmazni. Ugyanakkor ne felejtsük el azt sem, hogy 27 tagállam esetében nagyon nehéz közös álláspontot kialakítani, 500 millió lakosról van itt szó, és olyan, olyan kérdésekről, amelyek közvetlen hatással vannak az európai társadalomra és gazdaságra. A CITES esetében is, illetve a klímaváltozási tárgyalások esetében is, azonban mégis létrejött egy közös európai álláspont, és ezt próbáltuk meg, vagy ennek próbáltuk meg érvényt szerezni a nemzetközi szintére. A klímaváltozással kapcsolatban ezt ezt az álláspontot hat hónappal a csúcs találkozó előtt megfogalmaztuk az Európai Uniós delegációk, cápák és tigrisek, veszélyben lévő cápák és tigris fajok esetében elmondta ezt az Európai Unió, és az egyik veszélybe sodort a kihalófélben lévő tonhal esetében, a kékuszonyú tonhal esetében is ezt megtettük. Nagyon fontos az, hogy az Európai Unió egyhangon szólaljon fel. A bizottság meg próbálja azt elérni, hogy a CITES-nek a Gaborone módosítását mindenki írja alá. A harmadik országok is. A tárgyalásokkal kapcsolatban el kell mondjam azt, hogy tanultunk a kopenhágai eredményekből és az Európai Unió átcsoportosított erőfeszítéseit. A harmadik országokat megpróbál, megpróbál, a harmadik országokkal megpróbáltuk felvenni a kapcsolatot Kopenhága előtt, és Kopenhágában a koordinált trojka módszert használtuk, számos kétoldalú és többoldalú informális párbeszédre is sor került. A technikai, technikai ö, tárgyaló csapatunk számos harmadik országban látogatott. A dohai és kopenhágai eredmények fényében ne felejtsük el azt, hogy a Lisszaboni szerződés egyik legfontosabb célkütőzése az, hogy az Európai Unió hangját erősítse, hallhatóbbá tegye a világban. Ez fontos az, a környezetvédelmi területen is. A szerződés értelmében a bizottság feladata az, hogy biztosítsa a közösség külső képviseletét. A tanács véleménye, véleménye szerint nagyon fontos az, hogy az Európai Unió Ennél Unióban a bizottság képviselje az Európai Uniót. Tehát egyfajta mandátumot ad, ezen felül a tanács irányelveket is megfogalmazhat nagyon fontos az, hogy az összes intézmény a tárgyalások folyamán mindenképpen szerepet kapjon. A kérdés az, hogy ez a keret pontosan hogyan is alakul. A bizottság odafigyelünk, odafigyel a tárgyalások során arra, hogy a Lisszaboni szerződésnek megfeleljünk, hogy a többoldalú tárgyalásokon megfelelően megvalósuljon a képviselet, az EU képviselete. Ha nem így teszünk, akkor az Európai Unió szerepe meggyengülhet nemzetközi porondon, a, szerab, a Lisszaboni szerződés pedig nem ezt a célt akart elérni. Tehát rendezni kell sorainkat, hatékonyakkal fellépni a globális környezetvédelmi tárgyalásokon. A bizottság számít a parlament támogatására ebben a kérdésben. Köszönöm szépen, Davis úr, a szó. A biztos úr, meg magam is osztunk bizonyos célokat kétség kívül, és támogatom a bizottságot harcában a, a tanácsal a CITES konferencia látán látjuk, hogy a japánok egy zsák aranyjal kilincselnek a, a nagykövetségeknél a saját céljaik érdekében. Érintette az, hogy az Európai Unió diplomáciai képességei korlátozottak. Milyen eszközeik lesznek Keti Eston beléptével és a külszolgálat bekapcsolásával milyen lendületet lehet hozni a szolgálatba, annak érdekében, hogy diplomáciai erőnket teljes mértékben ki tudjuk használni ebben a kérdésben is. For the specific... Ami ezt a kérdést illeti, nem, nem találkoztam még Kathy Ashtonnal ebben az ügyben. De egy dolog nyilvánvaló. A CITES-t illetően feljegyeztük, hogy vannak visszaélések. Először is túl későn vonták be a bizottságot, aztán a tanácsban is elhalasztották a döntést az utolsó kóreperig, és hogyha akkor én egyeztetnék Káfivel, már az is késő lenne. De jó, hogy rámutatott, hogy ez az egyik feladat, amit meg kell oldanunk és reméljük, hogy a jövőben egy jól funkcionáló külszolgálatot sikerül létrehoznunk. Elnök, köszönöm szépen, most pedig áttérünk a 22-es kérdése. Jörgensen úré, Hall asszonnal együtt, a bizottságé a szó. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt Hall asszony és Jörgensen úr. A bizottság ismeri azokat a tanulmányokat, amelyek a különböző vegyszerek együttes hatásáról szólnak. Különösen 2009 végén a Dán hatóságok néhány tanulmányt tettek, amely a vegyszerek kumulatív hatását vizsgálták az úgynevezett LDC e keverékekről, amelyek a hormonok működését megzavarják. A Dán tanulmány vezetett a decemberi tanácsi közleményhez. Felszólították ebben a bizottságot, hogy felülvizsgálják a jelenlegi jogszabályokat, hogy hogyan foglalkoznak a belső elválasztású rendszert megzavaró egyi anyagokkal és a kumulatív hatásukkal. Ami a kumulatív hatásokat illeti. A bizottság az interneten közzétett egy együttes toxicitást okozó vegyszerlistát, ez egy két éves kutatásnak az eredménye. Most konzultálunk az érintett felekkel, és formális kérvényt is nyújtottunk be az Egészségügyi Tudományos Bizottsághoz, hogy az új kockázatokat beazonosítsák, és kapcsolatba lép egyeztettünk a fogyasztóvédelmi szervezők, eh, szervezetekkel is. 2012 elejére megvalósítjuk ezt a folyamatot, és egy végső jelentés fogadunk majd el, mi szerint a REACH megfelelően foglalkozik-e a hormonok működését megzavaró vegyszerek kumulatív hatásával, és irányvonalakat és értékelési módszereket szabunk meg. Mióta az úgynevezett EDC-k, az endokrin disruptorokról születő tanulmány megszületett, ennek célja az volt, hogy megszabjuk, hogy mely vegyi anyagok hatnak ki a belső elválasztású rendszerre. Bizonyos konkrét intézkedéseket valósítottunk meg, hogy a REACH és más irányelvek keretében beazonosítsuk ezeket a vegyszereket. Bizonyos tesztelő eljárásokat dolgoztunk ki az EDC keverékekre. Ezen kívül egy fő tanulmányt indítottunk be, hogy minden egyes tudományos forrás bevonjunk, és ajánlásokat tehessünk, különösen a labortesztelésekre azért, hogy az ilyen belső elválasztású rendszert megzavaró vegyi anyagok milyen tulajdonságokkal rendelkeznek. Jövő évre figyelembe vesszük majd ezt a tanulmányt. Az EDC-kről szóló bizottsági tanulmányban, és felülvizsgáljuk a már létező EU-s jogszabályokat, mind a védelmi stratégiát illetően, mind a reach illetően. Tehát a bizottság igen tudatában van annak, hogy milyen komoly probléma ez, amit a kérdésük felvetett, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy hatékonyan működjünk. Ez nem könnyű, mert még nagyon sok adat hiányzik, de ez egy nagyon összetett probléma, amely figyelmet érdemel, és nagy figyelmet a jövőben. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most az első Pótkérdést Jörgensen úr kapja meg. Szóval- uh, Köszönöm, biztosan. Azt mondja, hogy 2012-ben elkészít a bizottság egy jelentést a jogalkotás módosítása érdekében, illetve annak lehetőségét feltárandó. Már most is meg lehetne mondani persze szerintem, hogy milyen lépéseket kell tenni. Azok, akik ismerik a REACH szabályozását, jól tudják, hogy az a koktél hatás, az akkumulatív hatás, amelyet ezek a vegyszerek kelthetnek, ha több kerülnek a szervezetbe, ezek nem kerültek vizsgálatra annak idején. Tehát különösen a gyermekek vagy a, a várandós anyák szempontjából rendkívül veszélyes kérdés. Ez nem tenné ez szükséges, hogy már most felülvizsgálja Rics ezen pontjait a bizottság az engedélyezési eljárása vonatkozóan, meg a helyettesítő anyagok tekintetében. Uh, Amint már mondtam, a fő probléma itt az, hogy nincs megbízható tudományos adatbázis, és a szerződés arra is kötelez minket, hogy a prevenciós intézkedéseket megtegyük. De én még mindig meg szeretném várni, hogyha adatok, megbízható tudományos adatok összegyűlnének, és akkor döntenénk. Ezért várunk. Egyébként az az év, amikor elkezdtük ezt a vizsgálatot, 99-ben, akkor már 84 tanulmány létezett az unión belül ezt a témát illetően. De tegnap beszéltem erről a kollégáimmal, hogy a fő üzenetük pont az volt, hogy még mindig nincs elég tudományos ismeretünk ahhoz, hogy konkrét intézkedéseket tegyünk. De bíztanak benne, követjük, nyomon követjük ezt a témát a jövőben. Elnök. Nos, hó, asszony, a kiegészítő kérdése. Köszönöm szépen. Köszönetet szeretnék mondani, biztos úr, a válaszáért, de nagyon frusztrált vagyok. 13 éve gondolkoznak a válaszon, 84 tanulmány született. Vannak olyan emberek, például a meg nem született gyermekek, akik kifejezetten sérülékenyek, és visszafordíthatatlan a hatása ezeknek a vegyi anyagoknak. Már a születés előtt károkat szenvednek. Ön mondta, az elővigyázatossági elv létezik. Mit, mit akadályozza meg a bizottságot abban, hogy e, közöljön egy listát ezekről a vegyszerekről, hogy betilthassuk őket? Köszönöm. Biztos úr? Actually, repeat the... Azt hiszem, megismételhetném előző válaszomat. Az a helyzet, hogy az elővigyázatossági elvről szólva fontos az, hogy ezt mikor kell alkalmazni. Jobban szeretném, hogyha több adat állna rendelkezésükre. Egy tanulmányt indítottunk el nem azt szeretünk volna ezzel rá, nem arra szeretünk volna rájönni ezzel kapcsolatban, vagy ennek kapcsán, hogy az EU kutatási programok során mi gyűjtöttünk össze, hanem felül próbáltuk vizsgálni a globálisan elérhető tudás volument. Pontosan értem, hogy miért frusztrált. Az év felében ezzel a témakörrel foglalkozom és megígérem, hogy mindent megteszek azért, hogy a jövőben ezt a kérdést jobban kezelhessük. Elnök, köszönöm szépen, Ek asszony tesz fel pótkérdést. Köszönöm szépen. A jelenlegi ö, szabályozások értelmében a bisphenol A még mindig elképzelhető, hogy belekerül az ö, az étrendbe, az élelmiszerekbe, ahogy máshogyan kapcsolatban a fogyasztókkal. Ezzel kapcsolatban az e- hogyan reagálnak a 2010-ben korábban megszületett Európai Élelmiszerügyi Ügynökség véleményére a bisphenol A-val áttekintően. Mi a helyzet a gyermekekkel, a csecsemőkkel, illetve az egyéb, a többi üvegekkel? Köszönöm szépen, biztos úr. Nos, az összes tudományos anyaggal kapcsolatban elmondható az, hogy ezeket megvizsgáljuk, és a elkövetkezendő szakpolitikai lépésekben ezt figyelembe vesszük. Megnézzük, hogy ez összeférhető-e a jelenlegi jogszabályokkal. Tehát fokozatosan próbáljuk tudásunkat bővíteni, ezen a területen ez hiányos még, a probléma igen komoly, és hogyha megvan a szükséges tudásunk, akkor biztosíthatom, hogy fellépünk. Thank you very much indeed, Mr. Köszönöm szépen, Patosnyik úr, a válaszokat. Most lépünk tovább a 24-es számú kérdésre. Sean Kelly a szerzője, aki nem, akit nem látok a helyén, valaki beugrik helyette? befutott. Kiváló, a 24-es számú kérdés. Potocsnik úr ad választ. Tisztelt képviselők! Az árvizek. Úgy látom, Kelly úr is befutott. Tehát Kelly úr, a 2007-ben elfogadott árvízi irányelv végrehajtása jelenleg is folyik. Múlt hónapban újabb árvizek figyelmeztetek bennünket a dolog komolyságára, az árvizek kihatásainak súlyosságára, és a prevenció, a megelőzés, a árvízvédelem és a, a készültség fontosságára. Minden tagállamnak átfogó terveket kell elkészítenie az árvíz kockázat csökkentésére, tájékoztatva a közvéleményt és, táj- és konzultálva az érintett felekkel. Kell, hogy a tagállamok együttműködjenek, különösen a határon átnyúló folyóvizek esetében. Az első két végrehajtási határidő már lejárt. Először is a, a nemzetközi, nemzeti jogba való átültetés 2009. november 10-én kellett, hogy megtörténjen. Már a 12 tagállam beleértve Írországot is teljesítette ezt a határidőt. 10 tagállam viszont eddig még nem adott tájékoztatást az irányelv átültetéséről, öt tagállam pedig csak részben ültette át a joganyagot. A bizottság szabálysértési eljárásokat fontolgat ezzel kapcsolatban, ami pedig azon tagállamok értesítését illeti. A bizottság értes, ez év június 12-én áll a határidő a végrehajtási intézkedéseket illetően. 23 tagállam, beleértve Írországot is, értestette erről a bizottságot. A bizottság most azt vizsgálja, hogy a érintett hatóságok értesítései, illetve a vízgazdálkodási szervek földrajz lefedettsége megfelel az irányelv előrásának. A végrehajtási mérföldkövek határideje még előttünk van. Európa szerte a tagállamok előkészítik azokat a lépéseket, amelyek elsősorban azt szolgálják, hogy előzetes árvíz felmérés történjen 2011-ben, illetve határozzák meg azokat a területeket, amelyek súlyos kockázattal bírnak árvíz szempontjából. Másodszorban elő kell készíteni árvíz kockázati részletes térképeket is 2013-ig, harmadsorban pedig feladat az, hogy az első árvíz kockázati kezelési tervek 2015-ig elkészüljenek. A közvéleményt és az érintett feleket is meg kell hallgatni ezen tervek elfogadása előtt a tagállami hatóságoknak. Írországot illetően látjuk, hogy jól halad a végrehajtás, és nincs okunk arra, hogy azt gondoljuk, Írország csúszna az irányelv végrehajtásában. Írország az irány változtatásáról szóló tájékoztatást megadta a bizottságnak, és a végrehajtási intézkedésekről is tájékoztatott bennünket. Annak is örülünk, hogy Írország már pilot gyakorlatokat is végzett, a Li folyó vízgyűjtő területében, Dél-Írországban és Dublin környékén is, erre vonatkozóan pedig a közvitát is elindította az országon belül. Írország ezentúl aktív szerepet játszik európai szinten is, fontos információs serét előirányozva a tagállamok között különféle olyan témákban, amelyek az irányelv végrehajtásával kapcsolatosak, például azt a kérdést illetően, hogyan lehet a hirtelen árvizeket kezelni, hogyan lehet feltérképezni az árvizeket, és az árvízkezelési terveket hogyan lehet összehangolni. Köszönöm. Uh, köszönöm szépen, biztos úr. A három kiegészítő kérdést szeretném, ha egyszerre válaszolná meg. Kelly úr, Mitchell úr, Tikau asszony. Ő is szeretne? Igen, Higgins úr is. Jó. Akkor rövid leszek. Tiszteletben tartom a többieket is. Először is köszönöm szépen biztos úr, nagyon részletes és átfogó válaszát nagyra tartom. Lenne egy kiegészítő kérdésem. Abban az esetben, hogyha egyes országok nem felelnek meg a határidőnek, akkor a bizottság belegondol-e abba, hogy ne férhessenek hozzá szolidaritási alaphoz, akkor sem, ha árvíz üt be az országba a jövőben. Köszönöm szépen, 30 másodperc lejárt. Elnök, köszönöm szépen, Mitchell úr. Köszönöm Kelly úrnak is a kérdését. Igen, a tájékoztatás, különösen a hirtelen árvízet illetően nagyon fontos. Én tudom, mert én is ilyen helyen élek, hogy nagyon kis folyók nagyon rövid idő alatt nagyon meg tudnak duzadni, és nagy kárt tudnak okozni. Lehetne egy kézikönyvet összeállítani, ami arról szólna például, hogy az átfolyókat ne tömjék el a törmelékek. Ez a helyi hatóságoknak lenne a feladata, ez egy jó gyakorlata lenne, amit meg lehetne osztani más tagállamokkal is. Köszönöm. Elnök úr, Tika asszony. Elnök úr. A megelőzése a tárvíz kockázatoknak azt jelenti, hogy határon átnyúló megoldásokat is kell találnunk, az Európai Unión belül a hidrológiai problémákra, és ehhez beruházások is kellenek. Vajon a bizottság tervezi azt, hogy közös politikát hoz létre a határon átnyúló ö, ö, folyók árvízvédelme tekintetében összekapcsolva ezt más európai szakpolitikákkal is, annak érdekében, hogy a környezetvédelem, a hajózási kérdések és a különféle területfejlesztési problémák közös megoldást találjanak. Köszönöm szépen, kivételesen Higgins úr is szót kap. Ez, ez már a negyedik kiegészítő. Köszönöm szépen. Er Köszönöm szépen, az árvizek nagyon megnehezítették az írek életét, nagyon sok ember elvesztette lakóhelyét. A legkomolyabb gond Írországban az volt, hogy a építések hát az árvíz területek, árvízi területek mentén az építés nem megfelelő gonddal végezték a házak építését. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm Potosnyik úr, kérem válaszoljon, méghozzá röviden, hiszen a holnapi vitanap során lesz szó még az árvizekről. Igen, köszönöm, rövid leszek. Rövidre fogom. Az alapokkal kapcsolatban többen is említették, hogy két eshetőséget képzelhetünk el. Az egyik a kohéziós alapokra vonatkozik, tehát uniós szinten az interrég és az ezzel kapcsolatos összes tevékenység. akkor bekövetkezik a szerencsétlenség, vagy katasztrófa, akkor a szolidaritási alap is szóba jöhet, erre utaltak a képviselők is. Az európai szolidaritási alapot világos szabályok mentén lehet alkalmazni különböző természeti katasztrófák esetében. Írországban nem volt, az ír e, természeti katasztrófa nem felelt meg ennek a küszöbnek, ezért nem tudtuk a szolidaritási alapot foganatosítani, 0,6 százaléknak nem felelt meg az írországi árvíz által okozott kár. Csak akkor tudjuk ezt garantálni, hogyha egy bizonyos küszöbet elér. De kérem, a kétféle alapot ne keverjük össze. Egyetértek azzal is, hogy a bevált gyakorlat elterjesztésére szükség van hogyha a kezelési tervek megfelelően készültek el, akkor ennek nagyon komoly, lehet, nagyon komoly hatásai lesznek. Az úgynevezett folyó meder megközelítést mindenképpen támogatjuk. Tehát ez egy ilyenfajta határon átnyúló megoldás ami a vízgyűjtő területekre irányul, ez lenne, az, ez lenne a kívánatos. Aztán a vízgazdálkodással kapcsolatban egy általános tervre eh, van kilátás. Az egyik téma ebben a tervben az a szájjal kapcsolatos. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, köszönöm mindannyiuknak. Ahogy mondottam, holnap folytatjuk a vitát. A 25-ös számú a következő kérdésünk. Morkunaitje Mikulainein asszony tette fel a kérdést, a biztos úr válaszolhat rá. Thank you. Köszönöm. Nyilvánvaló, hogy az, az irányelv tekintetében a megfelelő környezetvédelmi információ beszerzésének való vonatkozó felelősség a fejlesztőt illeti. Ugyanakkor ezt nem szabad, hogy félrevezető vagy nem átlátható módon valósuljon meg, ezért kell szakszerű, objektív közvetvédelmi hatástanulmányt végezni a nagy beruházási projektoknél. Ezt már a minimális információk leírásakor meg kell határozni, a hatástanulmány jelentésben ezt a vonatkozó irányelv meg is követeli. Másodszorban a konzultáció szakaszban a vonatkozó hatóságokkal és a közvéleménnyel is közölni kell. Minden tájékoztatás, amit a beruházó kiad, azt meg, meg ki kell adni egyrészt a közvélemény hatóságnak is, meg a, a közvéleményt is, is konzultálni kell. Ezen információ pontosságára bármikor rá lehet kérdezni a feleknek, mielőtt a végső döntés megszületik. Ez azt jelenti, hogy az illetékes környezetvédelmi hatóságok saját hatáskörükben eljárhatnak megfelelő módon értékelve a tájékoztatást, akár bevonva magánszemélyeket vagy civil szervezeteket is, amelyek sok esetben rá is kérdeznek az értékelés helytállóságára, vagy az adatok helytálló voltára, rákérdezve arra, hogy valóban megfelelnek-e az irányelv követelményének ezek az adatok. A végső döntés a fejlesztés engedélyezésére figyelembe kell vegye a konzultáció eredményét, illetve a begyűjtött információ minőségét, és annak ok észszerű voltát. Mindezt szintén közölni kell a közvéleménnyel. Őszintén szólva azonban sajnos nagyon helytálló a kérdése, hiszen a végrehajtás több mint 20 éve során érzékeltük, hogy mely területeken kell feltétlenül javítani az irányelv végrehajtását, és oda jutottunk, hogy az egész irányelvet felül kell vizsgálni. Azt javaslom, hogy egy új szöveget terjesszen be a bizottság, amely további fokozza a környezetvédelmét, figyelembe veszi azokat a kihívásokat, amelyeket a klímaváltozás, az energiadiverzifikáció, az esetjogszabályok, a bíróságok gyakorlata és a jelenlegi eljárásokhoz való harmonizáció megkövetel. Ebben az összefüggésben a környezetvédelmi hatástanulmányok általános minőségjavítása központi fontosságú lesz. Itt ja, van még javítani való, ez biztos. Egyrészt a minőség ellenőrzése a dokumentációnak, amelyet a fejlesztő benyújt, javítható, másrészt az irányelv végrehajtásának egész menete ö, erősíthető a bizottság szolgálatai elkezdtek már elkezdték az irányelv átírásának munkáit június végére, a közvitát is megtartjuk, az érintetteket is bevonva, önöket is meghívjuk természetesen erre a közvitára, hogy kifejtsék álláspontukat. Egy, ha meg lesz az összes erre, ebből származó releváns információ, a bizottság meghatározza, mely szakpolitikai alternatívák mód, mentén lehet módosítani az irányelvet, annak érdekében, hogy a környezetvédelmi hatástanulmány független legyen. A bizottság javaslatai természetesen jogalkotási hatástanulmány tárgyai is kell, hogy legyenek. Még nem vagyok abban a helyzetben, hogy dátumot mondjak a bizottság javaslatát illetően, de szándékom világosan az, hogy még az én ö, hivatali időm alatt megtörténjen ez, minél hamarabb annál jobb, de hát sok tenni van még addig. Thank, thank you. Köszönöm szépen, biztos úr. A tolmácsok jelezték, hogy túl gyorsan beszél. Én erre azt válaszolnám, hogy viszonylag kevesen vagyunk, és szeretnénk gyorsan letudni, és nem a tolmácsolás számít, hanem az, hogy mi jelenik meg a hivatalos közlönyben. Ačiū gerbiamas komisarė už jūsų išsamų atsakymą. Köszönöm szépen biztos úr a válaszát. Ez a probléma nagyon fontos, mind a tagállamok számára, mind más érintettek számára. Helyi kontextusban is, és nemzetközileg is. Például energia, az infrastruktúra projektek, mint például a Nord Stream, a Balti tengeren. Ön azt mondta, hogy a társadalmat be kell vonni ebbe a folyamatba és figyelembe kell venni az emberek aggodalmait. De eddig senki sem vette figyelembe a független tudósok által szolgáltatott adatokat. Ezért nagyon fontos, hogy az a független IA-t felállítsuk. Ön szerint a bizottságnak kell ellenőriznie a helyzetet a tagállamokban, vagy más szereplőket is be kell vonni a folyamatba. Elnök, választ várunk, biztos úr. In essence, uh, again, you pointed... Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy lényegében a helyes irányt jelölték ki. Ha a projekt vagy a beruházás nem határokat át nem határokon átnyúló jellegű, akkor világos a helyzet, szubszidiaritás elvét kell alkalmazni. Ennyi. Hogyha átlátható a folyamat, hogyha mindenki elmondhatta a véleményét, ami a környezetvédelmi hatástanulmány irányelv célja volt 2003-ban az Orhuszi egyezménnyel megpróbáltuk harmonizálni ezt az irányelvet, tehát akkor az igaz, amit ön mondott. Akkor bonyolódnak a dolgok, amikor a határon átnyúló a projekt. A jelenleg irányelv azt írja elő, hogy a, a jobb információ cserére kerüljön sor, információ áramlásra az érintett felekkel. az ESPO egyezmény maga is erre kötelezi őket, de hogyha mindez az Európai Unió belül történik, akkor a környezeti hatás vizsgálat irányel vonatkozik ide. A bizottságnak ebben a kérdésben eljárási szerepe van. Azt kell biztosítanunk, hogy az összes szükséges lépést eljárás megtörténjen. Hogyha mindez megtörténik, akkor a környezeti hatás vizsgálat független, ezt a fő vállalkozónak kell megtennie, a tagállamok ezt ellenőrzik. Ezzel az új irányelvel két fontos elemmel gazdagodott az Európai Unió joganyaga. Először is minden egyes komoly projekt esetén ezt meg kell tenni, a második dolog pedig lakosságok konzultációra mindenképpen szükség van, hogy az átláthatóságot növeljük. Az önérvelésem mögött azonban az rejlik, egy olyan dolog rejlik, amire a jövőben mi is odafigyelünk, tehát a jövőbeli módosítások, felülvizsgálatok ezt, is, ezt az elemet is tartalmazni fogják. A jelenlegi helyzetben azonban más nem mondhatok, most kezdődik csak erről a vita, remélem a jövőben okosabban tudok majd erre válaszolni. Önök köszönöm szépen, Zemke képviselő szeretne kiegészítő kérdést feltenni, de miután ma már feltett egy ilyet, és nincs túl sok idénk, nem, lehet, nem adok erre lehetőséget. Kedves kollégák, a következő kérdés lesz az utolsó. Elnézést kérek azoktól, akik bármilyen úr válaszára kíváncsiak, ezt írásban elolvashatják majd, és fél kilenckor abba kell hagyjuk a mélyülést. Aztán kilenc órakor folytatjuk majd a berekesztés után az ülést, és valamit enni is kell. Tehát fél kilenckor be kell rekeszteni az ülést. Ezt egész egyszerűen nem lehet megváltoztatni. Rendnek kell lennie. Take the ladies first. Harkin asszony. Mrs. Harkin first. Harkin asszony az első. Biztos úr, elnök úr, rövid leszek. Kérdésem az, miért döntött úgy, hogy egy biztos öt kérdése válaszolhat, a másik meg csak egyre. Mi az oka ennek? Persze azért lehetne az, hogy három-három kérdése válaszolhat egy-egy biztos. Mi az oka ennek az aránytalanságnak? That is the order they were... Így adták be ebbe a sorrendbe a kérdéseket. Latford asszony a szó. But... Ah, it's okay now. Működik. Dali biztos urat miért hívtuk be? Miért egyetem mi az értelme az, hogy napirendre tűzünk biztosokat, aztán nem szólalhatnak fel. Úgy tűnik, hogy nem jól kezeljük a kérdések óráját, hogyha egy-egy biztos teljes mértékben figyelmen kívül hagyunk. Voltak éppen kettőt válaszol az elnök. Van még hozzászólás? Harbur? Uh, Mr. President. Elnök úr, azt szeretném, hogy jelentse az elnökségnek, a bürónak, és mint a mm, szakbizottság elnöke mondom, a két illetékes szakbizottság elnöke sem tudta feltenni a kérdését, az én bizottságom és egy más sem. Ha az ülés elején tudta, és bizonyal tudta is, és a titkárság is tudta, hogy korlátos idővel számolunk, akkor egyrészt abszolút nem volt szükséges, hogy két kérdéssel kezdjük, amelyet nem is címeztek konkrétan biztosnak, Azért intézünk kérdéseket a biztosoknak, mert eljönnek ide. Tehát feltétlenül erre kell koncentrálnunk. Mindenképpen meg kell változtatnunk az eljárási szabályt ebben a kérdéskörben, hogy kezelni tudjuk a kérdések óráját. Másodszorban teljesen világos volt, hogy mennyi idő a rendelkezésre, ez esetben pedig meg kellett volna osztani az időt a három biztos között, akik vették a fáradtságot, hogy eljönnek ide. Elképesztő és felháborító, hogy a ház így bánik a biztosokkal. Ön, mint az ülés elnöke, és ezt ehhez ragaszkodom, hogy éljen jelentéssel a bűró elnökség előtt, és felejtse, fejtse ki, hogy fel vagyunk háborodva az elképesztő szervezése, az ülés elképesztő szervezése felett. Every chamber. Elnök. Minden, a világ minden parlamentjében a kérdések óra kifut az időből. Ez megtörtént ma este itt is, Paszeltől mindjárt ön is megkapja a szót. Papasztamkosz úrja a szó. Én is szeretnék hangot adni annak, hogy nem megfelelően kezeljük az időt, és én az Agri Szakbizottságból azért rohantam ide, hogy itt lehessek a kérdések óráján. De teljesen nyilvánvaló, hogy ön nem használta fel megfelelően az időt, nem osztotta meg megfelelően, helyet adott pótkérdéseknek. Nagyon kérdéses módon, és azt hiszem, hogy Bárnyi biztos úr felé tiszteletet kell mutatnunk, és ö, elnök úr, én ugyan személyesen tisztelem, és egy olyan országból jön, ahol tiszteletben tartják a parlamenti demokráciát, de annak vannak elvei. Nagyon sajnálom azt, ami ma történt, és senkinek nem eh, szolgálja az érdekeit, a parlamentnek se. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Nem kezdtünk csúszással, csak nem voltak itt egyes biztosok és képviselők. Ez volt egyik oka annak, hogy kifutunk az időből. Passzel a szó. Elnök úr! Elnök úr. 94 óta minden kérdésekor olyan itt voltam, ilyen botrányt még sosem éltem meg, mint a mai. Az normálisan, hogy mindig úgy rövidebb az idő, minden biztos idejét kicsit megnyírbáljuk, ám Dali úrnak tettem fel a kérdést, tudtam, hogy eljön, éppen Barroso elnök úr beszél a mi szakbizottságunkban, direkt azért jöttem ide, hogy feltehessem a kérdésemet, és 45 perce várok erre, hogy feltehessem. Meg kell mondjam, hogy ezzel az eljárással nem értek egyet, és kérem, hogy a kérdések óráját ne rövidítsék tovább, mert a legfontosabb a parlament munkájában. Nem vagyunk szavazógép, hanem mindenkinek joga van, minden képviselőnek joga van, elemi joga, hogy kérdést tegyen fel. Ez a brit parlamenti hagyományból származik, egyébként jobban ismerhetné. Köszönöm szépen. Ahogy mondtam, minden egyes országban, minden egyes parlamentben egyszer véget ér a kérdések órája. Egy is ez történt. Egy kérdésnek még helyet adok. Mr. Pajotley, you have the floor. Potocsnyik úr, öné a szó. Thank you, Mr. Chairman. The EU Habitats and Birds Directives as they... Köszönöm. A madár és élőhelyvédelmi irányelv megfelelő rugalmasságot nyújt annak érdekében, hogy kompatibilitást biztosítson a természetvédelem és a gazdasági fejlesztés között. Véleményünk szerint nem szükség ezt áttekinteni. Miért? Mert az EU globális modellt állít a természetvédelem területén az ökoszisztémák védelmére. A Natura hálózat az egyik legfejlettebb, legkiterjedtebb és legrugalmasabb rendszer a világon a természetvédelemre. Az EU-nak ez az egyik legnagyobb vívmánya a környezetvédelem területén. A biodiverzitás prioritás. Márciusban a tanács megerősítette, hogy a védett területek nagyon fontosak a biodiverzitás megőrzésére. Hangsúlyozták, hogy a madár és élőhelyvédelmi irányelvet meg kell őriznünk, és a Natura 2000-et fel kell gyorsítanunk. Európában a Natura 2000 élőhely kijelölése majdnem, hogy befele, befejeződött. Most az a prioritás, hogy biztosítsuk, hogy ezt a hálózatot megfelelően kezelik, és megfelelő erőforrásokat kapjon, hogy teljesíthesse a célkitűzéseket. A Habitat direktíva helyt ad gazdálkodásnak, vadászatnak, halászatnak, erdőgazdálkodásnak úgy, hogy közben ne tegyék tönkre az ökológiai örökségünket. Ezek nem tiltott területek, ahová nem szabad embernek betenni a lábát és tevékenységet folytatni. Ezek élő területek, ahol az ember is jelen van. A Natura élőhelyek kijelölése nem azt jelenti, hogy be kell fagyasztani a gazdasági tevékenységeket. Sok példa volt, például az Antwerpeni kikötő, régen látogatom oda, ahol a gazdasági fejlesztést folytatják, és ugyanakkor a természetvédelmet is megvalósítják. A korai integráció, a gazdasági és környezetvédelmi kérdések figyelmebevédele, illetve az érintettek meghallgatása a kulcs. Végül tudjuk, hogy nem sikerült a politikai célokat teljes mértékben elérni, ennek érdekében felül kell vizsgálnunk miért. Ezen kívül részletesen válaszolnunk kell arra, hogy vajon a jelenlegi jogszabályok megvalósítása hatékony-e, illetve hogy milyen módosításokat kell végeznünk. Köszönöm. Van asszony, van kiegészítő kérdése? Igen, köszönöm szépen, nagyon-nagyon velősen, röviden fogalmazok. Ezt a választ szeretném volna hallani. Minden környezetvédelmi szervezet és sok gazdasági szereplő úgy véli, hogy ez egy nagyon jó irányelv, és ők is boldogan hallják az önök az ön válaszán, biztos úr, köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Akkor ez mindenkinek jó. Igen. Úgy látom, mindenki boldog és megelégedett. Akkor berekeztem az ülést, kilenckor folytatjuk. Köszönöm.